Äh, Kedves kollégák, az ülést megnyitom. Az előző ülés jegyzőkönyve mindenki számára elérhető, van -e esetleg ellenvetés? Uram, ön szót kér, vagy ellenvetése van? Szót kér? Vagy ellenvetése van? Kérném, hogy jelezze, hogy szót kér, vagy ellenvetése van. Minden esetre megadom önnek a szót. Ah, a catch oké, eye ez A eljárás, akkor nem a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan emelt kifogás, tehát a jegyzőkönyvet ezzel engedélyeztük. Tisztelt kollégák, folytatjuk a napirendünk első pontjával ma délután, ami nem más, mint a bizottság nyilatkozatai a tárgyalások megkezdéséről az EU és az USA között és nagy örömmel adom meg a szót Malmström biztos asszonynak, tessék. Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kellemes délutánt kívánok minden egyes tisztelt parlamenti képviselőnek. Juncker és Trump közötti megállapodás, amely júliusban datálódott, tulajdonképpen egy igen pozitív kereskedelmi agendát állított fel. Rendkívül fontos ez számunkra, mert az USA a legfontosabb kereskedelmi partnerünk. Ugyanakkor sajnos kritikus stádiumba jutott a kapcsolatunk, és nagyon sok probléma jelent meg. Ötször vettük fel a kapcsolatot a nagykövettel, hogy tovább tudjuk vinni a munkát, és a múlt heti megállapodásunkon végre előrelépés történt a munkacsoportban, és reméljük, hogy az Európai Unió megadja már a hozzájárulást. Reméljük, hogy az elkövetkezendő hetekben megkapjuk majd a felhatalmazást a az ipari termékek vámjának megszüntetésének kapcsán. És reméljük azt is, hogy a közös állásfoglalás maximálisan hatályba léphet majd, és ezt alkalmazni is fogják. Természetesen mindenki tudja ebben a házban, hogy mennyire fontosak az EU-USA kapcsolatok, és természetesen ezek a kapcsolatok az egész világgazdaság egyik legfontosabb artériáját képezik. Éppen ezért ehhez igazítottuk a tárgyalásokat, és figyelembe véve, hogy milyen nagy volumenű az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi kapcsolatok szintje, így látjuk, hogy gazdasági szempontból nagyon fontos lesz a vámtarifák eltörlése, még akkor is, hogyha most is csak igen alacsonyak ezek a tarifák. Javítani kell a kereskedelmi együttműködést. Van már az ipari termékek kapcsán egy igen korlátozott megállapodás, de mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy komparatív előnyhöz ne juthasson senki az európai gazdasághoz képest javítani kell az EU Egyesült Államok közötti kereskedelmet, itt ugye 8 és 9 százalékról van szó, és 26 milliárd euróról. Fontos, hogy a konformitásról, a megfelelőségről és a normákról is beszéljünk, ugyanis ez az ipari termékek szempontjából rendkívül fontos. Konzultációt indítottunk az érdekelt felekkel az elmúlt héten, és várjuk tőlük is a javaslatokat. Reméljük, hogy megkapjuk a tájékoztatást az iparképviselőtől is, az USA-val folytatott tárgyalások kapcsán. Természetesen tudom, hogy vannak önök között olyanok, akik attól tartanak, hogy megfélemlített pozícióban fogjuk le folytatni ezeket a tárgyalásokat, de szeretném mindenkinek elmondani, hogy ettől nem kell tartani. Tehát unilaterális szabályokat az USA nem állapíthat meg, mert ez mindenképpen rontaná a transatlanti kapcsolatokat ezekben a rendkívül kritikus időkben. Amennyiben az USA egyoldalú, ránk negatív kereskedelmi szabályokat léptet érvénybe, akkor mi azonnal visszavágunk majd. És természetesen a kiegyensúlyozó intézkedéseket is azonnal el fogjuk fogadni. De reméljük, hogy azért ez nem fog megtörténni, tehát közösen dolgozunk majd az USA-val egy win-win helyzet kidolgozásán. Tehát szeretném mindenképpen elmondani, hogy a mandátumok időben történő elfogadása nagyon fontos számunkra, és ez fog megfelelni a múlt, illetve most az idén júliusban aláírt uh, Juncker-Trump megállapodásnak. Az Európai Unió természetesen elkötelezettségeket vállalt a közös állásfoglalás végrehajtására, aminek természetesen meg is kell felelnünk. Az önök támogatása rendkívül fontos számunkra, hiszen az Egyesül, hiszen az Európai Unió intézményeinek egy hullámhosszon kell mozogniuk. Hogyha ez a ház ellene szavaz ennek a korlátozott megállapodásnak, akkor ellene szavaz azoknak a lehetőségeknek is, amelyeket júliusban indítottunk el annak érdekében, hogy a kereskedelmi problémákat és a feszültséget csökkenteni tudjuk. Tehát mindenképpen az a célunk, hogy ezt a feszültséget csökkentsük. A javaslatunkban szerepel a gépjárműipar is, rendkívül fontos ez is, az Egyesült Államokkal való ö, megállapodás szempontjából fontos ez a gyártóknak, az ágazatban dolgozóknak és a fogyasztóknak is, mind a gépjárművek, mind pedig a gépjármű alkatrészek kapcsán. Természetesen várom a vitát, várom a megjegyzéseket és a javaslatokat, és még egyszer szeretném elmondani, hogy amikor megkezdődnek majd a tárgyalások, természetesen folyamatosan és aktívan tájékoztatjuk majd ezt a házat a tárgyalások állásáról. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig következzenek a frakciók nevében felszólalók, a néppárti frakció nevében elsőként. Kvisztadró volt asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is fejet hajtok ön előtt, mert ami a transatlanti kapcsolatok normalizálását illeti, az ön erőfeszítései fontosak, és a konstruktív tárgyalások fenntartható eredményhez vezethetnek. Holnap szavazunk majd, és az lenne, hogyha felelősség teljesen viselkedne a parlament, és a mandátum mellett szavazna valamennyünk érdeke ugyanis hogy a lehetséges közös vonásokat használjuk ki az USA-val, és a kereskedelmi kapcsolatok feszültségét enyhítsük. Egyesek azt mondják, hogy a bizottság legyen kemény, mert csak ezt a nyelvet érti Trump. Ez azonban nem veszi figyelembe azoknak a helyzetét, akik például az autókra kivetett szankciók miatt szenvednének. Ehelyett a közös vonásokat kell keresnünk, az egyetértést az USA és az EU között, vissza kell térnünk, tehát újra a tárgyalóasztalhoz. Ha a tárgyalások sikertelenek lennének, akkor veszítenénk, és nem tudnánk új alapokra helyezni a kapcsolatokat. Ha viszont eredményesek a tárgyalások, akkor nem csupán egy kereskedelmi konfliktust iktattunk ki, hanem a vámokat és kereskedelmi akadályokat is le tudjuk építeni. Végezetül egyetlen mondatot szeretnék hozzáfűzni. Változnak a dolgok, a világ változik, akár tárgyalunk, akár nem. A nagy demokrácia kötelessége tehát, hogy ebben a helyzetben együttműködjenek. Köszönöm, elnök, köszönöm. Az SND frakció nevében Lange úr kapszott két percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Das Tárgyalni akarunk, ez nyeresség számunkra. Nagyon sok nyilatkozatban ez szerepelt, ez volt az EU elve. Nem nyomás alatt tárgyalunk. Kérdésem az, hogy most mi változott? A, az USA e, alumíniumra és acélra kivetett vámjai hatályban vannak, és a spanyol olivára is vámokat vetett ki az USA. Trump további vámokkal fenyeget autókra, személygépkocsikra, amint az idevágó vizsgálatok lezárulnak. Az USA nyomásgyakorlása tekintetében semmi nem változott. Mi nagyon sok mint tettünk viszont a gáz import 180%-kal nőtt, a szójababok importja 112%-kal nőtt. A bizottság sürgősségi eljárásban vizsgálta, megerősítette az amerikai szójababok fenntarthatóságát, és most már a biodízelezés lehet kezen, keverni ezt, és ez az, az amerikai szójababok importjának növekedéséhez vezet. Tehát az EU rengeteg engedményt tett, kérdésem, hogy az USA részéről hol maradnak ezek az engedmények. Mikor enyhül az USA részéről ránk gyakorolt nyomás? Én ezt nem látom. Nagyon öntudatosan kell megfogalmaznunk szerintem az álláspontunkat tavaly júliusban. Elhatároztuk, kedves kollégák, hogy nem kötünk olyan megállapodást, ahol szerepel a párizsi megállapodásra való hivatkozás. Nem régen vitáztunk itt a klímavédelemről, ez azonban nem szerepel a mandátum javaslatban, még egy hatástanulmány sincs a klímakihatásokról a megállapodás tekintetében. Nem, legyünk öntudatosak, így fogalmazzuk meg elképzeléseinket, a jogot kell végrehajtani, és az erősebb jogát pedig el kell utasítanunk. Köszönöm, elnök. Az ECR frakció nevében radio képviselő következik másfél percben. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. A transatlanti kereskedelem nyilvánvalóan e sarokköve a globális rendszernek, és fontos a bizottságnak a javaslat tervezete az ipari termékek vám tarifáira vonatkozóan. Ezek nem csak abban segítenek, hogy a, ne eszkalálódjanak a feszültségek, hanem ez mind a fogyasztóknak, mind az Európai Uniós vállalkozásoknak nagyon fontos. A magas vámtételek a cipőkre, egyéb dolgokra nem tennék lehetővé, hogy az európai exportálók versenyképességüket fokozzák ezeken a területeken a KKV-k is, is jó lenne, hogyha a, egyszerűsödnének a különböző tanúsítási eljárások és egyebek. Hozzátenném ugyanakkor, hogy egy nagyon fontos feltétele ennek a tárgyalásnak, hogy és nem lehet sikeresen megkötni ezt az egyezményt, hogyha az alumínium és acél ügyében kivetett vámokat nem sikerül lebontani. Nagyon fontos az automatizálási szektornak a belevétele is, úgyhogy a VTO-val való kompatibilitás biztosítható legyen. És az is fontos kérdés, hogy hogyan fognak működni az eredet vagy származási szabályok a TTIP tárgyalások is fontosak ebből a szempontból, fontosak a különböző szabályozási együttműködések, az egyszerűsítések, és csak ez az, amire építhetünk az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen! Köszönöm az ALDE frakció nevében, Sákra asszony két percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Nagyon fontos a kereskedelem számunkra a nyitott gazdaságunk miatt, különösen azért, mert a legnagyobb fejlődések az elkövetkező évtizedekben Európán kívül fognak végbe menni. Nézzük csak meg Kínát, nem tartja tiszteletben a kereskedelmi szabályokat, és most azt látjuk az USA-ban is, hogy van egy olyan adminisztráció, amelyik az Európai Uniót biztonsági kockázatnak minősíti, és ugyanakkor arra is emlékeztet ez bennünket, hogy milyen kötelezettségeink vannak a NATO szövetségi rendszeren belül és az eszkalálódása az USA-val folytatott kereskedelmi kapcsolatainknak nem maradt következmények nélkül. Ezért nagyon fontos, hogy valahogy megállapodásra jutossunk. Valakinek felnőttként kell viselkednie ebben a vitában. Tehát abban a házban azok, akik nem akarják támogatni az Európai Bizottságot, remélem, hogy azzal tisztában vannak, hogy ezt Sandern nagykövet úr és az, a Trump adminisztráció más személyei megmondták, hogy az Unió egyszerűen képtelen dönteni, ez pedig nem áll érdekünkben. Azzal, hogyha támogatjuk a bizottságot, hogy kezdje el a tárgyalásokat a meghatározott idő területen, az nem olvasztja fel a jeget, Juncker-Trump megállapodáshoz nem tud elvezetni. Fontos az, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, de világosan mondjuk meg, hogy mik a elképzeléseink. Szeretném arra is emlékeztetni a kollégákat, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodásainkat nem használhatjuk fegyverként, mert nem lesz alapja a bilaterális megállapodásainknak is olyan országokkal, amelyekkel jelenleg kereskedünk, például Kínával. Tehát tegyük világossá, hogy mi az, amit nyerhetünk, de gondoljunk arra is, hogy mi mindent veszíthetünk tehát az én ö, frakcióm támogatni fogja az Európai Bizottságot, és remélem, hogy egyszer erősek és összefogottak leszünk a Trump adminisztrációval szemben. Köszönöm. A zöldek nevében Zsadó úr két percben következik. Medemnek. Tisztelt biztos asszony, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Donald Trump az a személy, aki néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy a ö, klímaváltozás, a felmelegedés az egy humbók. Ez a kínaiaknak volt nagyon jó, hogy az amerikai ipart még versenyképesé tegye. Akkor, amikor 300 szak, szakember mondta azt, hogy drámai a klímaváltozás az Egyesült Államokra is, az Egyesült Államok elnök azt mondta, hogy nem hiszek ebben. Ugyanez a Trump elnök most az elmúlt hónapokban a Brexitet ösztönözte, és a legkeményebb Brexitet támogatta, sőt kritizálta Theresa May-t, aki igyekezett megállapodásra jutni az Unióval, és önök ezzel az elnökkel akarnak most tárgyalni. Ennek az elnöknek akarják átadni a szuverenitásunk egy részét, az érték értékeink egy részét. Ez elhangzott. Hallom a szociáldemokrata barátainkat is a választási időszakban, hogy a józanész, a megfontolás nem tárgyalunk egy olyan elnökkel, aki a fejünkhez ö, puskát szegez. Nem ö, tárgyalunk olyannal, aki délelőtt ö, ki, a vámokat vet ki az acélra, a gépkocsira, és holnap nem tudjuk mire. Ha bátrak vagyunk, ha meg akarjuk mutatni, hogy az Európai Unió egy gazdasági hatalom, és politikai hatalom, akkor meg kell, hogy mutassuk, hogy az Európai Unió megvédi a saját értékeit klímatémában és minden szociális, környezetvédelmi és egyéb területen. Akkor, ha ezt így akarjuk, akkor nem kezdhetünk tárgyalásokat az Egyesült Államokkal. Ez egyszerűen e, e, csak hogy azt mondani, hogy elkezdjük, aztán meglátjuk. Nem, ez így nem megy. Nem lehet tárgyalni az Egyesült Államokkal, mert ez az elnök nem a mi értékeinket képviseli, nem fogadja el, és veszélyt jelent a gazdasági szuverenitásunkra is. Köszönöm szépen. Következőként Solc úr következik a GUNGL frakció nevében másfél percben. Köszönöm elnök asszony, Malmström biztos asszony, Trump elnök úr azzal fenyegetett minket, hogy úgy meg olyan vámokat vet ki a termékeinkre, hogy beledöglünk, hogyha nem az ő szájízzel szerint tárgyalunk. Ön egy évvel ezelőtt azt mondta Spiegelnek, hogy csak akkor tárgyalunk, hogyha Trump elfordítja a pisztolyt a halántékunkról, és most kabitulálni akar. Én tan csalódott vagyok, hogy önök azt javasolták a tanácsnak, hogy az autókra a VEM fenyegetés miatt tárgyalási ellenére tárgyalási mandátumot kérnek. Az alapvető megállapodása az euró 90%-ára vonatkozik az EU és USA közötti kereskedelemben, ugyanakkor nem foglalkoznak a szociális környezetvédelmi hatásokkal és még a foglalkoztatottak és a környezet védelmére vonatkozó standard fejezet sem szerepel itt, a lakossággal nem konzultálnak, és szemet hunynak Trump azon döntése felett, hogy elhagyja a Párizsi megalapodást. A kollégák erről már szóltak. A Trump kormány ezáltal a mi elveinket, amiben diszkvalifikálta magát. Tudjuk, hogy mit akar Trump, azt akar, hogy megnyissuk piacainkat az amerikai mezőgazdasági termékek előtt. Ez azonban több ezer gazdálkodó végét jelenteni itt az EU-ban, és a fenntartható mezőgazdaság végét is. A TTIP eljárást már elfelejtették, a rengeteg tiltakozást, és semmit nem ad a Trump mindezért, csak jelenleg lemondana az autókra kivetendő vámokról. Biztos asszony, az lenne, hogyha módosítóinkat a holnapi szavazáson sokan támogatnánk, támogatnák, és ne adnánk mandátumot a bizottságnak a tárgyalások megkezdésére. Köszönöm, Solc úr, most Begin asszony következik egy percben az FDD frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Álláspontunk a TTIP második változatát illetően nem változott, a bizottsági viszont nyilvánvalóan igen. Az amerikai források szerint a mezőgazdaság része lesz a megállapodásnak. Tudjuk, hogy ez nagyon vonzó az amerikaiak számára. Nem nekünk kell engedményeket tenni az USA-nak, mi már megtettük a magunkét. 160%-a többet importálunk a szójából, és 180%-a többet a földgázukból. Most ők kell, hogy engedményeket tegyenek. Még a tárgyalások megkezdése előtt azt akarjuk, hogy az USA kormány felfüggesz az acélra, alumíniumra kivetett vámokat, és az autókkal szemben is ö, szüntesse be az ellenséges megmozdulásokat. A tárgyalási mandátumot illetően induljunk nulláról, és töröljük örökre a TTIP-et, amely évekig terrorizálta az európai polgárokat. És kérem, ne árusítsuk ki a mezőgazdaságunkat. Köszönöm. Elnök, az ELNF frakció nevében Zsami asszony egy percben következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégát. Ez az állásfoglalás elég titokzatos. Az eredeti szöveget teljesen megváltoztatták, és ultraliberális szöveggé tették az ALDE, az EPP, és az ECR nevében, ugyanis a politikát mindenképpen az emberek érdekei elé helyezték. Nagyon fontos, hogy először is meglegyen nálunk az egység, mielőtt az USA-val tárgyalásokat kezdünk, és mindenképpen garanciára van szükség a mezőgazdaság tekintetében és a gépjárműipar tekintetében, mielőtt elkezdenénk a tárgyalásokat, valamint a halászati ágazatban hatástanulmányt kellene elkészíteni. Nem is értem, hogy ki hiszi el azt, hogy ha ezek a feltételek nem érvényesülnek, akkor alá fogunk írni egy megállapodást, amin öt éve dolgozunk. Mindenképpen elengedhetetlen, hogy mindezeket a kérdéseket megvizsgáljuk, mielőtt leülünk a tárgyalóasztalhoz, nem utána. Most az egyes frakciók nevében felszólaltak a kollégák, most következzen a többi felszólalás, Szalafranka úr egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. A Juncker bizottságnak nagyon sok mindent meg kellett változtatnia, látva azt, hogy Trump elnök hogyan lépett fel. Itt van például az acél, az alumínium, vagy pedig a spanyol olajbogyó és olívaolaj esete. Természetesen tudjuk, hogy megszületett egyfajta megállapodás vagy nyilatkozat júliusban Trump és Juncker között, de hogyha az Egyesült Államok nem hajlandó megfelelőképpen tárgyalni, akkor nekünk is tartanunk kell magunkat a saját alapelveinkhez. És nézzük meg, hogy mik a kereskedelmi politikánk alapelvei. Ezeket nem feledhetjük el, és nem söpörhetjük a szőnyeg alá. Úgyhogy biztos asszony, mindenképpen olyan megállapodásra van szükség, amely olyan kereskedelmet hoz létre, amely megfelelő szabályok alapján működik, amely a WTO szabályait figyelembe veszi, amely a párizsi megállapodást figyelembe veszi, mint ahogy Ausztria és Új-Zéland esetében is tettük. Köszönöm. én úr következik egy percben. Más. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony! Ebben a házban mindannyian egyetértünk abban, hogy a transatlanti kapcsolatainkban problémák vannak, és komoly kihívásokkal kell szembenéznünk ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy alapvetően meg kell tartanunk ezeket a kapcsolatokat, és keményen kell fellépnünk. Az Európai, Unióra az Európai Unió számára fontos, hogy meglegyenek azok a védőintézkedések, amikkel megvédjük az iparunkat, a közös piacunkat, úgyhogy mindenképpen keményen és gyorsan kell fellépni minden olyan új vám ellen, amit bevezet az USA adminisztrációja az is fontos, hogy elkerüljük azért a kereskedelmi háborút, ahova esetleg eljuthatunk, mert annak nagyon komoly negatív kihatásai lehetnek mind a két oldalra nézve, tehát a feszültséget oldani kell. El kell érnünk, hogy ne legyenek új, újonnan kivetett vámok és mindenképpen bízunk a bizottságban, hogy megfelelőképpen fog majd előrelépni. Mámszöröm asszonyban, Juncker úrban is bízunk, hogy megfelelőképpen fogja majd folytatni a tárgyalásokat ágazatról ágazatra az USA irányába. És még egy kérdést szeretnék feltenni, hogyha nemet mondunk az USA-val való együttműködésre, akkor kinek fogunk igent mondani a jövőben? Zova, egy minút. Köszönöm, Sharon Zova, egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, az Egyesült Államok és USA mindig is természetes partnerek voltak. Közös értékeink vannak és közös fenyegetettségeink. a bármilyen kapcsolat, ami eddig volt, vannak hullámvölgyek közös érdekünk a kapcsolatunkban fontos az, hogy erősek maradjunk. A múlt év az nyilvánvalóan egy gyenge pontja volt a kereskedelmünk szempontjából és a vámtarifák az alumínium ügyében még mindig probléma, ugyanakkor együtt kell működnünk a megoldás érdekében. Az üzenet egyértelmű volt, együtt kell dolgoznunk. Szükséges ez ahhoz, hogy a munkahelyekhez, amit ez létrehoz Európában, a kapcsolataink, a piacunk, a biztonságunk és az állampolgáraink igenis szorosan függnek egymástól és ezért remélem, hogy a parlament egyértelműen fogja támogatni a tárgyalások megkezdését. A tárgyalásokon mindig lehet jel, nyerni, de mindenképpen veszítünk, ha becsapjuk az ajtót az Egyesült Államok előtt. Köszönöm, következőként Bütikófer úr egy percben következik. Elnök asszony, biztos asszony, kollégák! Juncker úr látogatása Fehérházban nagy vitákat váltott ki. Ezen eredmények alapján gyorsan egy mandátumot, ha benyújtott volna a bizottság, akkor jobban állnánk, de mi rossz taktikát választottunk, és féltünk a nyilvános vitától, nem voltak reális elképzeléseink az USA kormányzás makadságáról. Biztos hogy éppen azt említette. Az egyértelmű kapcsolatainkat ezek károsítják. E, így nem beszél, aki felelős, ez egyfajta kommandó hangvétel. Hogyha úgy viselkedünk, mint egy behúzott farkú kutya, akkor sok rúgást kaphatunk. Én tárgyalni akarok, de nem egy ennyire gyenge mandátum alapján, ezért ezt el kell utasítanunk, és vissza kell térnünk, és kényszerítenünk kell arra, hogy jobb mandátumot alakítson ki. Köszönöm, hogy az elnök Sánchez Caldentály asszony egy perc esta mañana hemos debatido sobre el cambio climático y la derecha se ha llenado la boca de. ma délelőtt vitát folytattunk a kérdésekről, és a üres állásfoglalások hangzottak el, és voltak aggodalmak a bolygónk jövőjét illetően is. Ez természetesen probléma, hogyha nem akarják meghallani a valóságot, az igazságot. A legtöbb európai politika, politikus inkább a, ö, túl dramatizálják a ö, klímaváltozás fontosságát, megváltoztatják a nemeket, föl darabolják a ö, különböző álláspontokat. Mászlöm asszony ön vállalta, hogy a párizsi ö, megállapodás lesz a színek vonanja a kereskedelmi ö, megállapodások aláírásának. Mi valamennyien tudjuk, hogy mit gondol Trump a klímaváltozás klímaváltozásról. Ő, ő tagadja ezt a megállapodást, ezt felmondta de ez mégiscsak fontosabb önnek a megállapodás, mint a bolygónk jövője. Ahogy a TTIP esetében is küzdöttünk, már tudjuk, hogy hogyan kell az tájékoztatást és a mobilizációt elfogadni. Van egy fiatal generáció, akik eh, állnak a talpukon, és feminista erők is vannak, és nem fogják engedni, hogy olyan politikát folytassunk, amit eh, veszélyezteti a jövőnket. Egy más kereskedelmi modellre van eh, szükségünk, Darfur asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a német gépkocsi gyártók 20 milliárd dollárért exportáltak autópak 2017-ben, 2015-ben 26 milliárdért és ez azt jelenti, hogy az amerikai szabályozásokban azért szerepük van a német gépkocsi gyártóknak is. Ugyanakkor nem emlékeztesek arra, hogy az alkatrészekre az amerikai vámok csak 2,5 vám, százalék vám az európai vámok tekintetben 10 százalékot tesznek ki, tehát aszimmetrikusok a kapcsolatok, tehát bizonyos szempontból vannak, van igazságuk az amerikaiaknak is. Ugyanakkor az amerikai gépkocsi export Európa felé alig van, összesen 41 néhány millió euró. E, e, e, tehát kritizálni az Egyesült Államokat lehet azért, mert kiléptek a párizsi megállapodásból, de Zsadó úr nem lehet, hogy egy más országban olyan kormány legyen, amilyet ön szeretne. A saját országában sem feltétlenül van olyan kormány, amit ön szeretne. Tehát amit néznünk kell, és amit lát, hogy politizálódik a kereskedelem. A kereskedelem polit, átpolitizálása jelenik meg. Ez mutatja, hogy mennyire nehéz és bonyolult az Unió számára véglegesíteni a kereskedelmi megoldás, megállapodásokat. én azt mondom, hogy ezt azért ne feledjük el. Wenn Sie bitte Ihre... úr. Zsadó úr, kékkártyás kérdést óhajtanak feltenni. Egyetért ezzel? Tessék önni a szó. Kedves kollégák, nem igazán értettem, hogy most akkor ön meggyőződött-e abban, hogy klímaváltozás van, vagy nem hisz benne. Nem értettem, hogy az egyes, a Nagy-Britannia, amelyik nagy ország volt a nemzetközi közösségen belül, továbbra is hisze az egyetemleges értékeiben a nemzetközi közösségek. És azt sem értem, hogy a brit kormány az most az önkormánya-e E, e pillanatban? Uh, Úgy gondolom, hogy ez valójában két kérdést is jelent, és megpróbálom egyben megválaszolni. Most nem a klímaváltozásról, hanem a kereskedelmről tárgyalunk, és ez egy nagyon fontos pont, ezt nem szabad összekeverni nem szabad a klímaváltozás elhanyagolható elemeit elébe helyezni más fontos kérdéseknek. Politikai tapasztalat alapján látnia kellene, hogy mik a legfontosabbak egy kereskedelmi megállapodás szempontjából. Ha ezt elvétik, akkor ez sokba fog kerülni az európai állampolgároknak. Hansen úr kapszott egy percben. President, dear Commissioner, trade conflicts Köszönöm szépen. A kereskedelmi konfliktusok akkor kezdődnek, amikor az egyik ország megszegi a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, és tulajdonképpen pontosan ez történik köztünk és az USA között. Az kell, hogy legyen a célunk, hogy keményen kiálljunk az exportunkért. Azok, akik meg akarják torpedózni ezt, azok az európai polgárok munkahelyével szórakoznak. Ne feledjük el, hogy az export 88%-át KKV-k teremtik elő. Tehát mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a megfelelő tárgyalási mandátumon belül a júliusi feltételek figyelembevételével win-win helyzethez juthassunk el. Tehát mindenkinek ezen kell dolgoznia, különösen kiemelve a mezőgazdaságot. Kennedy egyszer azt mondta, hogy soha se tárgyaljunk félelemben, és ezt üzenem én is azzal kapcsolatban, amit Zsadó úr elmondott. Köszönöm. Köszönöm, Kofod úr kapszót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, köszönjük, hogy itt van. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos kérdésről van itt szó, arról, hogy újraindítjuk-e a tárgyalásokat vagy sem. Azt mindannyian tudjuk, hogy Trump fehérháza alá aknázza az eddigi megállapodásokat. Én magam egyébként az USA delegáció Alelnöke vagyok, és hát tudom, hogy a Fehérházban, illetve a kongresszusban és az adminisztrációban dolgozók hogyan vélekednek Trump politikájáról. Tehát nehéz tárgyalni olyanokkal, akikkel nem értünk egyet. Nehéz tárgyalni olyanokkal, akik semmibe veszik a kereskedelmet és a megfelelő tárgyalási szabályokat. Tulajdonképpen az USA nagyon komoly szuperhatalom, hogyha már kereskedelemről beszélünk, és ezt természetesen nem tudjuk elfogadni, hogy úgy kelljen tárgyalnunk az USA-val, hogy ők folyamatos unilaterális támadásokat indítanak ellenünk. Ez így nem működik, nem engedhetjük, hogy a jogállamiság sérüljön, és nem tárgyalhatunk félelemben és nyomás alatt. Herr Koffert. Ez Pofod úr, kékkártyás kérdés van. Eterics úr részéről önhöz. Ja, nein? Ja, bitte schön. Felteti a kérdést? Tessék. Peterics. Kékkártyás kérdést tett fel. Thank you for accepting the question, sir. I, I just want to clarify from your... Köszönöm szépen. Valamit kellene tisztázni abban, amit elmondott. Most megismétlem, amit elmondott. Elhangzott tehát az, hogy az USA ugye szuperhatalom, és hogy nem lehet tárgyalni egy olyan tárgyala, egy olyan tárgyaló partner, egy olyan kormányjal, amivel nem értünk egyet, tehát akkor ön inkább az ellenzékkel tárgyalna, és nem a kormányjal? Természetesen értem, hogy nehéz az, amikor kormányok egymással tárgyalnak, de nem értenek egyet, de azért ne feledjük el, hogy ezek a kereskedelmi tárgyalások mindenkit érintenek itt Európában, politikai hozzáállástól függetlenül. Kofod úr, várjuk a választ ó, hát azt hiszem, hogy félreértette, amit elmondtam. Természetesen tárgyalnunk kell az USA adminisztrációjával, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e vagy sem, és hát nyilván az Egyesült Államok nem egyenlő Trump kormányával. Ugye itt van a kongresszus is nem kell a fehér házra korlátozni a tárgyalásainkat. Természetesen az USA is és az Európai Unió is nagyon fontos kereskedelmi nagyhatalom, és mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy meglegyenek a megfelelő kereskedelmi kapcsolataink, és hogy ezekben a klíma aspektus is érvényesüljön. Én csak azt mondtam, hogy nehéz olyas valakivel tárgyalni, akivel nem értünk egyet. Donnan asszony egy percben. <coughs> Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony! Hát így az Unió úgy döntött, hogy új tárgyalásokat kellene nyitni, hogy megállapodásra jussunk az Egyesült Államokon. Ugyanakkor a népek viszont visszautasítják a szabadkereskedelmi megállapodást, ami elszegényíti ezen népeket. Az Egyesült Államok egy zsákutcába jutott, amióta Trumpot választották. Ahelyett, hogy figyelembe vennénk ezt a kudarcot, a technokraták mindenféle ügyeskedéseken gondolkodnak, és ez is ide tartozik. Holott nincsen semmi pozitív, amit várhatunk ettől a tárgyalástól. Hogyan hihetjük azt, hogy a mezőgazdaság nem fog belekerülni, miközben Juncker úr már elfogadta, hogy a szója importot megnöveljük, annak érdekében, hogy német autókat lehessen eladni az USA-nak. Egy másik modellt kellene választani, ami jobban figyelembe veszi a környezetet, az embereket, és ami fenntarthatóbb. Az Unió napról napra azt bizonyítja, hogy nincs más megoldás, hogy kilábalni ebből, hogy mi is kilábaljunk a helyzetből. Ezek voltak a frakciók részéről a hozzászólások, most pedig következzenek a spontán hozzászólások. Lenne egy nagy kérdé- kérésem, tizen jelentkeztek, mindenkinek szót szeretnék adni, de az alapfeltételenek az, hogy mindenki tartja magát a hozzászólási időhöz, különben nem tudok minden, mind a tíz hozzászólónak szót adni. Csazlovjeszki úr, egy percben kap szót elnök asszony, van már Kanadával és Japánnal egy megállapodásunk, nem régiben elfogadtunk egy megállapodást Afganisztánnal, az USA-val még nincs a szélső bal és szélső jobb. Úgy gondolják, hogy nulláról kell kezdeni a tárgyalásokat, vagy akár nem, se, nem kell megkezdeni sem ezeket. Mert nem tetszik nekik Trump, de az amerikaiaknak tetszett ő, talán tévedtek. Európában is voltak különös szavazások, akár az angolok is tévedhettek. Olyan a benyomás, mint hogyha fociznánk vagy kosaraznánk, anélkül, hogy tudnánk róla. Ugye itt egy fontos partnerről van szó a biztonság területén, és stratégiai partnerünk az USA kereskedelmi megállapodások terén is. Kérem tehát a figyelmüket, figyeljünk oda, hogy mennyire fontosak a kereskedelmi kapcsolatok az USA-val. Elnök Rodriguez Finero azt mondjuk szót egy percben. Señora comisaria, Defiendo las relaciones transatlánticas y el diálogo como... valójában én a transatlanti párbeszédet fontosnak tartom a problémák megoldása szempontjából, ugyanakkor nem gondolom, hogy most meg lennének a feltételek ahhoz, hogy kereskedelmi tárgyalásokat folytassunk az Egyesült Államokról, legalábbis úgy nem, ahogy ezt a bizottság elképli. Koherensnek kell lenni, koherens kell legyen, amit mondunk és amit cselekszünk. Azok a fiatalok, akiket érint az a harc a klín klímaváltozás elleni küzdelem, és akik azt várják a politikusoktól, hogy megoldást találjon erre a problémára. Hogyha elfogadjuk, eh, eh, és az európai intézmények a, vállalják valóban a klímaváltozás elleni küzdelmet, akkor nem lehet az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötni, mert ez olyan iparágakat érint, amelyek szennyezik a környezetet, és, a tárgy, és ugyanakkor eh, nem partnerünk, megtámadott bennünket olyan vámtarifákkal, amelyek veszélyeztetik veszélyeztetik az Európai Uniót, a biztonságát. Az USA szerint az Unió az Egyesült Államok biztonságára veszélyes, tehát ebből nem lehet párbeszédet kihozni. Köszönöm, Tomasica asszony egy percben következik. Elnök asszony, az USA a fő kereskedelmi partnerünk, és ebben az értelemben logikus, hogy azt várjuk, hogy előnyös lesz a kereskedelem megerősítése, megkönnyítése. Örülök annak, hogy most új fejezet nyílt a kereskedelmi tárgyalásokban, a TTIP megszakadra vonatkozó tárgyalások után, de ne kövessük el a régi hibákat, az új megállapodás az összes iparágat magába kell, hogy foglalja, ne próbáljuk hiába valóan harmonizálni a termelési sztenderdeket, hanem kölcsönösen ismerjük el a létező sztenderdeket, és különösen a termékek különleges megjelöléseit. Remélem, hogy a tárgyalóink nem előítelettel kerülnek a tárgyalóasztalhoz Trump szemben, és nem politikai üzenetek küldözgetésére használják fel a tárgyalásokat, hanem valóban a biznisz, bizniszre összpontosítanak, másként nem leszünk sikeresek. Kérdés az, hogy mikor lesz a harmadik kísérlet, ezért inkább legyünk bölcsek. Köszönöm szépen, elnök. Bilbao asszony kapszott egy percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek ezzel a tárgyalási mandátummal nagyobb lesz a dinamika, és jobb lehetőségeket teremthetünk az exportunknak. Ugyanakkor fel kell arra is készülnünk, hogy olyan helyzetek kell elérni, ami lehetővé teszi a KKV-knak, hogy működjenek. Ugyanakkor meg kell védeni, és elő kell segíteni a környezetvédelmi normákat, szabályokat, és végül is nem egy elszigetelt aktusról van szó. Európa reagált a protekcionizmusra, például Japánnal aláírt megállapodásában, amiről amiket letárgyaltunk más partnerekkel. Hogyha ez lehetséges, az azért van, mert úgy tárgyalunk, ahogy kell, nyugodtan. A tesztoszteron a tárgyalásokon nem segít. Taktikára van szükség, ez az egyetlen lehetőség. És Márström asszony megvan a tárgyalási képessége, amit okosan és érzelmesen folytat, nőiesen tárgyal, és amit ma látunk, azt nem szabad, hogy elrettentsen bennünket a további tárgyalásoktól. Ebben az esetben is előfordulhat, hogy a multilaterális együttműködések csorbát szenvednek, és a, nagyon nevetséges lenne mindenki számára, és eh, tulajdonképpen az utolsó szeget is belevernénk eh, az uniónak a koporsójába a társadalmi igazságosság vonatkozásában. Egyszerűen lehetetlen belekezdeni eh, tárgyalásokba egy olyan országba, amelyik a világ második legnagyobb széndiokszid kibocsátója, és minden lehetőséget megragad arra, hogy ne tartsa be az egyezményeket. Egy évvel azután, hogy a mi acéliparunkat büntető vámokkal sújtották és kiszálltak a párizsi megállapodásból, nem tudunk velük tárgyalni. Inkább egy nagyon erős európai iparpolitikát kellene kidolgoznunk, ami megvédi az európai munkásokat, munkavállalókat. Frau D'Amato, asszony egy percben következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, nagyon odafigyelünk. Nem engedjük meg, hogy kifargassák a nép véleményét és a parlament véleményét. A tárgyalások megkezdés az USA-val, amely egyfajta kizsákmányolási szerződés, amely az egészséget, a környezetet is veszélybe sodorja, és az USA feltétlenül bejuthat az EU-s piacokra a mezőgazdaság és halászati termékeivel. Ez még nagyobb nyomást gyakorolna a halászainkra, nem szabad az európai piacra beengedni az alacsonyárú haltermékeket. Ez egy fenyegetés, az teljes erőnkkel ellen fogunk szegeülni ennek. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy fontosak a kereskedelmi megállapodások az európai polgárok érdekében viszont, hogy hasznos piacok nyíljanak a mi termékeink számára. A mi válaszunk mindig ugyanaz lesz, nemet mondunk egy új TTIP-re. Valésza úr, következik egy percben, mondja az elnök. A tárgyalások arra irányulnak, hogy ne eszkalálódjon tovább ez a kereskedelmi konfliktus az USA és az Európai Unió között. Amíg a tárgyalások folynak, addig az USA sem fogja emelni a gépkocsikra kivetett vámot a 25%-a Lengyelország gépkocsi gyártásának európai piacokra kerül. Tehát a mi érdekünk is az Lengyelországnak, hogy elkerüljük a további vámemelkedéseket vagy vámkivetéseket. Az inten, energiaintenzív ez ágazatok is vannak a gazdaságainkban. Itt nagyon fontos az is, hogy milyen energiaárak vannak és milyen szabályozás van például USA Lengyelország között, vagy például a folyékony gázimport is nagyon fontos. Köszönöm, Grappini asszony, következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Bizonyosan különböző okkaink vannak arra, hogy dühöngünk Trump miatt. Én elkötelezett voltam a TTIP mellett, nagyon sok módosítót nyújtottunk be, de aztán kudarcot vallott ez a dolog. Az EU-s kapcsolatokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, meg kell nézni, hogy mit nyerhetünk, mit veszíthetünk ezen viszonyok alapján. Biztos asszony, én a korlátozott mandátum mellett vagyok. Mircea Eliade elmondta, hogy nem megy az, hogy valamit állandóan csak halaszgatunk. Szükségünk van a konformitás értékelésre, a termelési sztenderdekre, amelyeket elismernek. Nem lehetséges, hogy egy oldalon az USA vámokat kényszerítsen ránk. Azt hiszem, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot, és aztán beszámolhatunk arról, hogy mi is történik ezzel a piaccal. Oroszország, Törökország, Kína, Nos, mert velük nem működnek jól a dolgok, ki kell építenünk a belső piacot, támogatnunk kell tehát a tárgyalási mandátumot. Tarabella úr egy percben következik. Madame la commissaire Malmström, je... Biztos asszony, én még mindig olyan Európáról álmodom, ahol a szociális politika, fejlesztési politika, környezeti és kereskedelmi politika kéz a kézben halad egymással. De hát, hogyha megnézzük a szója behozatalát, és a növényi proteint itt az Európai Unióban, akkor igencsak megkérdőjelezhetem azt, amit az imént elmondtam, amiről álmodom. A, az óriási szója import ellentmond Kiotónak, ellentmond Párizsnak, és ön pedig biztos asszony egy nagyon szép országból és nagyon szép városból jön, hogyan lehetséges, hogy nem tudja összeegyeztetni a kereskedelmi politikát a klímával, ami válságos helyzetben van? Arena asszony, egy percben parancsoljon. Elnök asszony, attól tartok, hogy minden az Európai Bizottság malmára hajtja a vizet a liberalizáció kapcsán megjelennek érvek, amelyek azt mondják, hogy baráti államokkal megállapodást kötünk, hogy olyan államokkal tárgyalunk, amelyek osztják a mi értékeinket. Na most mondjon már egy értéket, amit Trump oszt velünk csak azt látjuk, hogy kilépnek a Párizsi megállapodásból, felállnak a COP21-es tárgyalásoktól, és folyamatosan úgy döntenek, hogy nemzetközi intézmények, mint a WTO szabályait nem tartják be. És ezek után ön még mindig le akar ülni a Trump kormányjal azzal a Trump kormányjal, amely egyáltalán nem tartja be azokat a szabályokat, amelyekről ön azt kérte, hogy ezeket be kell tartani. Mondjon nekem egyetlen egy érvet, ami miatt le kellene ülnünk tárgyalni az Egyesült Államokkal, egy olyan országgal, amelynek a kormánya egyáltalán nem osztja az értékeinket, és amely egyáltalán nem tartja be a játékszabályokat. Ezek voltak tehát a spontán hozzászólások. Volt most Malmström asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. A megállapodás, amelyet Juncker úr kötött Trump úrral még múlt júliusban, a ellenére történt, ahogy több területen nem értettünk egyet, és nem találtuk azokat a területeket, ahol tudnánk együttműködni. A folyékony cseppfolyós gáz, ugye nagyon sok európai ország szeretne vásárolni az USA-tól folyékony gázt, és célszerű lenne ezt megkönnyíteni. Valamennyi tagállam, és ezek a Természetesen nem a bizottság vásárolja a gázt, hanem a tagállamok, illetve az ő vállalataik. A szója ügyében ugyancsak az van, a bizottság nem vásárol szóját, és nem a Berlemonba tárolja be, az is változott. Elvállaltuk, hogy elfogadjuk a fenntarthatósági modellt, amit az amerikaiak javasoltak, ha amennyiben ez megfelel a mi irányelveinknek de van egy egész folyamat is, ahol együtt dolgozunk az amerikaiakkal, a japánokkal, annak érdekében, hogy új szabályokat dolgozzunk ki a WTO-n belül, hogy például a kínai államkapitalizmusnak valahogy gátat vessünk. Abban is megállapodtunk, hogy szabályozási együttműködést is fogunk folytatni önkéntes alapon, betartva a különböző védelmi rendszereinket. Megállapodtunk továbbá, hogy megállapodásra törekszünk két korlátozott területen, ugyanakkor mégiscsak fontosak. Az egyik a konformitási értékelés, ez az egyik, a másik pedig egy korlátozott megállapodás a megfelelő ipari termékek vámjáról, és ehhez kértük mi az önök véleményét. A javasolt mandátumban nagyon egyértelmű világos feltételek vannak, semmit sem fogunk megkötni, hogyha az alumínium az acéliparról nem bontják le a vámokat, például nem járunk hozzá további vámokhoz, például a gépkocsikra és a tárgyalásoknál is egy külső tanulmány is folyam, és egy hatástanulmány is folyamatban van a fenntarthatóságról már elkezdtünk konzultálni a civil szervezetekkel is. Egyért, teljesen egyértelmű a mandátumban, hogyha ezt elfogadják, akkor még világosabbá tehető ez írásban, hogy a mezőgazdaság ennek nem képezi részét az ipari termékekre, a halászati termékekre és a gépkocsikra kértők azt, hogy VTO kompatibilis megállapodás jöjjön létre. Nem mondunk le tulajdonképpen semmiről. Ugyanakkor nem egy teljes körű szabadkereskedelmi megállapodásról van szó. A TTIP az már jegelve van, nem volt lehetséges ott tovább lépni, még az Obama kormányzat alatt sem, és most a követ, az elkövetkező jövőben sem valószínű, hogy ez sikerülne. És hát önök is említették, mert az Egyesült Államok kilépett a Párizsi megállapodásból. Ahogy említettem, több területen is vannak véleménykülönbségeink a Trump adminisztrációval, de az amerikai választott testületek, az amerikai nép az egy barátja az Európai Uniónak, ezért keressük azokat a területeket, ahol együtt tudunk működni, ahol beszélni tudunk, ahol párbeszédet lehet folytatni. És ez a, az Európai Tanácsnak is a célja. Ezért kérjük Önöket, hogy adják meg ezt a tárgyalási mandátumot, és remélem, hogy holnap meg fogják tudni ezt szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Ecserics úr, elmondanám önnek, hogy nem tudtam megadni önnek még egyszer a szót, mert kékkártyás hozzászólása már volt, ezért nem tudtam még egyszer önnek szót adni a vita végén benyújtottak egy B106-os állásfoglalást a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság részéről. Ezzel lezártuk a vitát, és holnap kerítünk sort a szavazásra. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontunkra. Közös vita ez a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere tárgyában. Van den Kendelára a jelentéstevő, elnézést, ha nem helyesen ejtem ki a nevét. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2019 évi éves növekedési jelentés. Az egyik anyag, a másik pedig Harkin asszony anyaga, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2019 évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai címmel. Először jelentéstevőként. Van den Kendelere úr kap szót, négy percben tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, tisztelt kollégák! Az európai szemeszterről folyó vita mindig politikai töltetű választások előtt állunk, ezért még politikai jellegű mindez felvetődnek pontosan azok a kérdések, amelyek politikai színvallásra kényszerítenek minket. Milyen helyzetben van a gazdaság, milyen kívásokkal nézzünk szembe, milyen prioritásokat határozunk meg, és hogyan gondoskodunk arról, hogy a jóléti államunk a gyermekeink számára is megőrződjék. Tisztelt kollégák, egyesek magasabb beruházások mellett kardoskodnak, mások több fegyelmet követelnek az állami kiadások területén megint mások pedig szabadabb kezet engednének a gazdaságnak. Én azt hiszem, hogy kereszténydemokrataként elmondhatjuk, hogy az a legjobb, hogyha minden tényezőt megpróbálunk összefogni. A féligasságok, félmegoldások nem érdekesek polgáraink számára. Gyermekeinknek kell ezeket a dolgokat elmesélni. A két éves gyermekem most véletlenül itt van látogatáson velem Strasbourgban, és hát az ő érdekében is dolgozom, hogy olyan jóléti állam jöjjön létre, illetve őrződjék meg, amely a nehéz időkben is véd, betegség esetén gyógyítást tesz lehet, gyógyulást tesz lehetővé, és az idősek nyugdíját is garantálja. Ez a jövő, ez a nagy történet évtizedeken keresztül polgáraink jólétét építgettük, és most ez került veszélybe. Mert az előregedés az egyik legfontosabb fejlemény a 21. században. Összességében jó fejlemény ez, de kihívásokkal is társul. Ugye ott vannak a nyugdíjakhoz kapcsolódó költségek, az idős gondozás költségei, az ápolás költségei, ezek erőteljesen növekszenek, majd a következő évtizedekben is nyomás alá helyezik a költségvetést. Az előregedés ahhoz is vezet, hogy százalékos arányban kevesebben dolgoznak, és egyre kevesebben viselik mindezeket a költségeket. Ez az államháztatások számára a második terhelés. Most valóban be kell avatkoznunk, mégpedig három fronton be kell ruháznunk, strukturális reformokat kell végrehajtanunk, és az államháztartást eh, egyensúlyba kell hoznunk. Ez az első, ezzel kezdődik minden, az egészséges államháztartás fiskális pufferekre van szükség, hogy megvédjük magunkat az előregedés növekvő költségeitől. A több idős ember több nyugdíjat, több egészségügyi költséget, több ápolisi költséget is jelent. Erre fel kell készülnünk. Ha nem így járunk el, akkor a számlát a következő nemzedékek fizetik majd meg. Strukturális reformokra is szükségünk van, amelyek csökkentik az előregedő társadalom költségeit, és a foglalkoztatottak arányosan kisebb csoportja számára lehetővé teszik a megfelelő motiváció fenntartását, a munkavállalóknak, munkadóknak jobban együtt kell működniük, könnyebb legyen a munkavállalók felvétele és elbocsátása, könnyebb legyen a munkavállalók számára a munkahelyváltás. A szülők, a szüleim még egész életüket akár ugyanazon a munkahelyen töltötték, ez a modell már most nyomás alá került, és a gyermekeink ezt már meg sem fogják ismerni ezt a helyzetet. A politikának mindez kereteket kell alkotnia hogy ezen átmenet megkönnyüljék. A munkavállalók legyenek rugalmasabbak, erősebbek, és ehhez állandó képzésekre, továbbképzésekre van szükség az életstandard biztosításra, akár tetszik ez, akár nem. Aztán, hogyha az előregedés problémáját valóban kezelni akarjuk az európai kontinensen, akkor jövőben mutató beruházásokra van szükség, nem csupán a humán tőkébe, hanem a termelékenységet is növelni kell, hogy a gazdaság növekedését biztosítani tudjuk. A kutatásba, innovációba, digitalizációba, az infrastruktúrába, az in, van szükség beruházásokra, az intelligens beruházások a jövőben hozzák meg gyümölcsüket. Ebbe az irányba kell tehát haladnunk az európai szemeszterrel. Ez egyfajta szociális, gazdasági iránytű, hogy ne veszítsünk irányt, és fenntartható jövőt tudjunk kialakítani. Köszönöm elnök, köszönöm Harkin asszony, következik négy percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a nagyon jó együttműködésért, ami szerintem kiegyensúlyozott jelentést eredményezett. Van néhány módosító, amit benyújtásra került, és szinte majdnem mindegyiket tudom támogatni. Alapvetően nem változtatják meg a jelentésnek a hangvételét, de javítanak rajta. Elmondhatom, hogy rendkívül fontos az, hogy megfelelő támogatást kapjunk az éves felülvizsgálathoz, mert különböző megközelítésünk van. Egyrészt van egy komplementaritás, de ugyanakkor különbözők a hangsúlyok. És ez a jelentés, ez a két jelentés ez véleményem szerint hozzájárul ahhoz, hogy a szociális